Liebe Kolleginnen und Kedves kollégák! El kellene kezdenünk. Így is, úgy is csak 30 perc áll a rendelkezésünkre, és akkor legalább ezt ki kellene használnunk. Hogy mutatkozok be, Konstance Krél vagyok, az a nagy megtiszteltetés ért engem, hogy ezt az ülést ma én vezethetem az elején nem én vagyok a legidősebb, de a legrégebben itt levő képviselő vagyok a Regi Szakbizottságban, úgyhogy ez nagyon nagy öröm és nagy megtiszteltetés számomra, hogy elnökölhetem ezt az ülést, és előkészíthetem az utat ahhoz, hogy a következő öt évben eh, munkaképesek legyünk. Kiszakítok magamnak egy egyperces eh, időt, hogy köszöntsem azokat, akiket újra választottak, akik újra itt fognak dolgozni a regiben. Üdvözlöm Önöket, és nagyon örülök, hogy ismerős arcokat is látok a teremben de persze annak is örülök, hogy új kollégák is érkeztek ide, az újonnan választattaknak az Európai Parlamentben, akik már égnek a vágytól, hogy a regionális politikával foglalkozzanak, egy olyan politikával, ahol mindenki elmondhatja a saját régiójáról, hogy egyedülálló, és közösen felkészülhetünk az újabb támogatási időszakra 2014 és 2020 között. A múltkori parlament által lefektetett kereteket követve végezhetjük a munkánkat, és a következő öt évben előkészíthetjük azt, hogy hogyan fog kinézni az Európai Unió regionális politikája lehetőségünk nyílik majd arra, hogy sok vita során és sok szakbizottsággal való találkozó során egyeztessük a nézeteinket, és nagyon örülnék annak, hogyha a következő öt évben épp olyan kollegiálisan járnánk el, mint az elmúlt öt évben. Mindezt minden állampolgárunk érdekében, az Unió minden régiója érdekében. Üdvözlöm Önöket, és most akkor végre rátérek az alakulóülés gyakorlati lépéseire. Először is hivatalosan megnyitottnak nyilvánítom az ülést, és megkérném önöket, illetve utalnék rá, és emlékeztetnék mindenkit, hogy az a célja az ülésnek, hogy megválasszuk az elnökséget. Először az elnököt, és utána pedig az alelnököket, maximum négy alelnököt. A 204-es cikk szellemében, az eljárási szabályzat 204-es cikke értelmében. Az eljárás egyértelmű, először az elnököt választjuk meg, aztán az alelnököket, most pedig az általam ismert neveket akik, felolvasom, akik nem tagok, hanem nem is póttagok, hanem valami kollégát képviselnek itt, vagy helyettesítenek. Amennyire én tudom, a szocialisták részéről Ludwigson úr, Híd asszony helyébe lépett teljes jogú tagként ma. formai okoknál fogva megkérdezem, van-e itt olyan képviselő, aki hivatalosan nem teljes, vagy pót, teljes jogú, vagy póttagja ennek a szakbizottságnak, és itt van ma velünk. Szétnézek, nem látok senkit, úgyhogy akkor ez minden teljes jogú és póttag, aki itt van, teljes joggal teszi ezt. Zsola úr, és Albrecht úr ma nem tudnak itt lenni. Sajnos uh, problémáik adódtak, de gondolom, hogy helyettesíti őket valaki. Akkor ellenőrzöm, hogy választóképesek vagyunk-e. A választóképesség a tagok egy negyede minimálisan. Kérdezem a titkárságot, hogy itt van. Igen, jó. Tehát 11-en vagyunk. 11-en biztosan itt vannak, ha szétnézek, ezt látom, és úgyhogy megállapítom a szavazó képességet. Most pedig az első lépés, válasszuk meg az elnököt. Kérem a javaslataikat. Tessék, tessék, Jakovsic úr. Gospodja posta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársak! Engedjék meg, hogy az ALDE, az ALDE frakció nevében az elnökségi pozícióba jelöltként Iskra Mihajlova asszonyt javasolhassam az ALDE frakció részéről. Én abban biztos vagyok, hogy kolléganőnk kiválóan alkalmas, szakavatott ismerője szakterületünknek, és Bulgáriában környezetvédelmi tárcáért felelt, valamint más nemzetközi szervezetben, grémiumban dolgozott, számos nemzetközi kapcsolatot ápol, és azt gondolom, hogy nagyban hozzájárul szakbizottságunk kiváló elnökléséhez. Minnyáján ismerik, azt gondolom, az ő önéletrajzát, és kérem, hogy Iskra Mihajlova asszonyra szavazzanak. Köszönöm szépen, Jakovcsics úr. Van e, egyéb javaslat? Úgy látom, nincs. Akkor Megkérem a jelöltet, megkérdezem, hogy egyetérte a jelöltségével, Mihály asszony. Yes, I do. Igen, Igen egyetértek. Ennek nagyon örülök, mindnyáján nagyon örülünk neki. És senki nem jelezte, és úgy látom nem is jelentkezik senki, hogy titkosan szavazzunk, ez azt jelenti, hogy egyetlen jelöltünk van, úgyhogy legyen közkel kiáltás a megválasztás. Gratulálok! Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Akkor köszönet mindenkinek, Mihajlova asszony, gratulálok önnek. Hát akkor sajnos most föl kell adnom itt az elnöki székemet, Minnyájuknak nagyon jó együttműködést kívánok az következő években, és nagyon örülök az együttműködésnek. Köszönöm. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindenkinek eh, a bizalomért, és azért, hogy eh, ilyen nagy felelősséggel járó feladattal bíztak meg. megtiszteltetése számomra, hogy a szakbizottság tagjaival együtt dolgozhatom itt a Regi Bizottságban és természetesen elfogadom ezt a jelölést, de nem csak elfogadom, hanem mindent meg is fogok tenni azért, hogy megfeleljek ennek a megtiszteltetésnek, amelyben önök részesítettek. Köszönöm, és folytatjuk a napirendünk tárgyalását, mégpedig az alelnökök kinevezésével. Ez a következő feladatunk. Azt már tudjuk, hogy, a, hogy ma kik helyettesítenek kit a szavazásnál, és azt is tudjuk, hogy az ülés határozatképes. Ezt megerősítette a titkárság is. És most szeretném feltenni a kérdést a politikai frakcióknak, vagy a bizottság tagjainak legalább 5%-ának, hogy nevezzék meg azokat a személyeket, akiket ők úgy gondolják, akik úgy gondolják, hogy jól látnák el az alelnöki feladatokat ebben a szakbizottságban. Hölgyeim és uraim, az UNGL frakció nevében Yunis Omarjit javasolnánk az első alelnöknek, szerintünk nagyon jó választás ez. Az elmúlt öt évben is nagyon aktívan vett részt a frakció munkájában, és a Reuniont képviseli, itt a régió bizottságában, úgyhogy teljes szívemből tudom őt ajánlani. Thank you. Köszönöm szépen. Az első jelölést tehát megkaptuk, az első alelnöki tisztségre. Akkor folytatjuk a kinevezéseket, de még mielőtt ezt megtennénk, felteszem a kérdést, hogy az első alelnöki tisztségre van-e további jelölés. Úgy látom, nincs. Ez esetben mindannyian egyetértünk ezzel a jelöléssel. Tapsoljuk meg az új első alelnököt, gratuláljunk neki így módon. Kérem, hogy fáradjon fel a pulpitusra, és csatlakozzon hozzánk itt az elnökségi székekben. Okay. Now I'm asking for the nomination. Most a második alelnök jelölése következik. Yes, please. Voorzitter, ehm, dank u wel. Laat me... Köszönöm szépen, elnök asszony. Megragadnám az alkalmat, hogy gratuláljak önnek azért, hogy erre a nagyon fontos új feladatra kinevezték, vagyis hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke lesz mától. Nagy várakozásokkal tekintek az önnel való együttműködés elébe. Reméljük a regionális fejlesztés ügye számára is előnyös lesz ez. Polcsák kolléga a mi jelöltünk, Polcsák kolléga a Csehköztársaságból bizonyára kiváló második alelnök lesz majd ő, őt szeretném tehát jelölni. Thank you. Köszönöm szépen. Kívánna -e valaki további jelölést bejelenteni? Igen, elnök asszony. Az FDD frakció nevében szeretnék jelölést tenni. Yes. Who? Damato. Magamat szeretném jel jelölni, Damato a nevem. Damato so I, I have. Uh, Can you repeat the name? Please, uh, could you? Az elnök, kérem, ismételje el az ön által jelölt személy nevét, mert szeretnénk ellenőrizni, hogy a szakbizottság teljes jogú tagjáról van-e szó. Etheridge. Bill Etheridge. Köszönöm, elnök asszony, rövid kérdés. Mi alapján fogunk szavazni, főleg új képviselők? Van egy rövid szakmai életrajz, egy fél oldal? Vagy hallunk egy nevet, és annak alapján a demokrácia jegyében nyomunk egy gombot? Tehát minek alapján szavazhatunk itt? Azon kívül, hogy jelölési folyamatban nem volt szükség arra, hogy valaki bemutatkozzon. Most ilyenkor mi a helyzet? új képviselők vagyunk, tehát hallunk egy nevet, és ennek alapján döntünk. Köszönöm, hogy felteltem a kérdést. Oké. Okay. Kérdezem a szakbizottság tagjait, illetve szeretném elmondani, hogy mindenkinek joga van alelnököt jelölni a saját frakciója nevében. Így jelölik ki, illetve jelöltként állítják az alelnököket a jövőre nézve. Most megvannak a nevek, két javaslat született. Az első esetében hallottunk egy kis bemutatást is, a második esetben csak egy nevet hallottunk. So, uh, we may hear something more about the... Úgyhogy kérdezem, hogy az ön által jelölt személyről hallhatnánk -e egy kicsit többet részletesen, és utána elmondom, hogy milyen technikával fogunk szavazni a két jelöltre. ritengo non tutti i presenti. Nos, először is. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül ismerjük minden szakbizottsági tagnak az önéletrajzát. Elmondanám, mi az oka annak, hogy mi ezt a jelöltséget felvezettük azért, hogy a demokratikus elvek alapján minden frakciónak lehetősége legyen egy jelölt nevét alelnöki pozícióra nevesíteni, így a mi frakciónknak is. Jó, á, köszönöm szépen. Ennyit hallottunk, ennyit osztottak meg velünk az új jelöléssel kapcsolatosan. Két jelöltre tettek tehát javaslatot a második alelnök személyére. Két jelöltünk van tehát. Arra kell emlékeztetnem önöket, hogy ez esetben titkos szavazással szavazunk, mivel két jelöltet jelöl, állítottak a kollégák. Hangsúlyoznom kell, hogy minden egyes bizottsági tag, aki részt vesz a szavazásban, egyetlen szavazás, szavazattal rendelkezik. A politikai frakciók között a szavazatok a következőképpen oszlanak meg. EPP 13 szavazat, SND 12, ECR 3 szavazat, ALDE 4 szavazat, GUE NGL 3 szavazat, Zöldek 2 szavazat, e FDD 3 szavazat, és e, a függetlenek három szavazattal rendelkeznek. Emlékeztetném önöket, hogy egy körben, az első körben megnyeri az a jelölt a szavazatot, aki abszolút többséget szerez a kettő közül. Világos-e az eljárás? Úgy látom, hogy igen. Tájékoztatnám önöket, hogy a szavazást titkos szavazással, elektronikus eszközzel támogatva fogjuk megejteni. Először is szeretném ellenőrizni, hogy mindenki rendelkezik-e az elektronikus szavazáshoz szükséges szavazókártyával. Itt van a kártyájuk? This is encouraging. Köszönöm, ez már is biztató, hiszen tovább tudunk lépni. So, uh, I will repeat. Uh, Megismétlem tehát a két jelölt nevét. Mr. Etheridge uh, Eszerics uh, uh, úr az első a jelölt, a második pedig Polcsák úr. The first is Mr. Polcsák. Az első Polcsák úr, őt jelölték először valóban. Köszönöm szépen a kigazítást. Um, so, we know the names. Ezek szerint megvannak a nevek. A jelöltek uh, sorrendje, a felsorolások sorrendje ABC sorrendben történik. Ezért zöld gombbal Etheridge. Etheridge úrra lehet majd szavazni, piros gombbal pedig Polcsák úrra. Uh, the white button will mean abstention. Uh, if you make a mistake... Ha valaki meggondolja magát, vagyis uh, véletlenül elrontja a szavazást az elektronikus szavazás során, akkor amíg még nyitva van a szavazás, megnyomhatja a jó gombot is. Szeretném kérdezni, hogy mi oly szórakoztató a teremben, és mi olyan szórakoztató a résztvevők számára. Esetleg elrontottam valamit, szerintem nem. Zöld gomb, tehát Eszrics úr gombja, a piros pedig Polcsák úré. Are we ready? Készen állnak? Do you think they don't work? It happens? Well, I don't know how to, to check. Nem tudom, hogyan kell ellenőrizni. Nincsen. Eh, uh, I hope nem végeztünk aláírásgyűjtést a teremben, vagy legalábbis reménykedhetünk benne, hogy a rendszer működni fog. Okay. I open the vote. Please vote for the... Kérem, szavazzanak, megnyitom most a szavazást a két jelölt, valamelyikére szavazhatnak a zöld, illetve a piros gombokkal. Okay. Uh, are you ready? Okay. I closed. Hogyha mindenkinek sikerült szavazni, akkor lezárom a szavazást, és uh, nézzük az eredményt. We have uh, 39. 39 szavazatot adtak le, ha jól értelmezem a számokat. We have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 és hárman voltak, akik eh, tartózkodtak. So the, we have the total eligible votes 36. Összesen 36-an adták tehát le a szavazatot. Ezek szerint Polcsák urat választottuk meg második alelnökként. Please take your seat here. Kérem, hogy csatlakozzon hozzánk a pódiumon. Okay. Secretariat told me that a titkárságtól azt hallom, hogy hibát követtem el azzal, hogy szerintük kellett volna ellenőrizni a rendszert. Elképzelhető, hogy önök közül valaki megtámadja ennek a szavazásnak az eredményét. Ezért eh, most megismétlem, nem teszt következik, hanem a második alelnök megválasztására vonatkozó szavazás. Vote again. Úgyhogy kérem, hogy most ismét szavazzunk a második alelnökre. All right. Please vote. Zöld vagy piros gombbal, az előbb elmondottak szerint. Kérem, most szavazzanak. Mr. And of course, I'm first day chair, so I Sajnos első napos elnök vagyok, úgyhogy csak azt tudom ismételgetni, amit hallok a szakértőktől. Polcsák úrra a piros gombbal lehet szavazni, Eszrics úrra pedig a zölddel. Kérem, most szavazzanak. Okay, everybody, everybody voted. Úgy látom, mindenki szavazott. Köszönöm szépen. Látható a képernyőn a szavazás eredménye. 38-an szavaztak, ketten tartózkodtak, összesen 38 érvényes szavazat volt, mondja az elnök asszony, a képernyő 36 látható, 4 a zöld gombbal, 30 a piros gombbal leadott szavazat volt. Gratulálok tehát a megválasztott második alelnöknek, hiszen most megerősítettük az előző szavazás eredményt. I hope with the third exercise will be... Remélem, hogy harmadszorra már menni fog. Most az a feladatunk, hogy nevezzük meg először jelöltként, aztán szavazat alapján a harmadik alelnököt. Elnök asszony, az EPP jelöltje Joachim Zarman Holler nagyon tapasztalt ember, korábban jelentéstevő is volt. Azt javaslom, hogy térjünk a szavazásra. Joachim Celler tehát a mi jelöltünk. Nominations? Van-e további jelölés? Tessék. Az FDD frakció nevében Rózi Damátó. Fontos, hogy a mi frakciónk is részt vegyen ebben a munkában. Nagyobb szerepet szeretnénk vállalni a vitákban és a véleményalkotásban. Köszönöm. Very much for this declaration. Köszönöm szépen ezeket a nyilatkozatokat. Úgy látom, több jelölés nincsen. You do? Mégis. Bill Estridge jelölte Rosie Domátot. So, other nominations? Van-e további jelölés? Okay, We have two candidates. Két jelöltünk van. Uh, we'll repeat the same exercise. Ugyanazt uh, a szavazási módszert fogjuk alkalmazni, tehát elektronikusan szavazunk. Osszuk ki a színeket. Demato asszony lesz a zöld gombjelöltje. Feller úr pedig piros gombbal szavazható meg. Is it clear? Remélem egyértelmű mindenki számára. Ez esetben szavazhatunk, megnyitom a szavazást. Now I close the vote. Let us see the... Lezárom a szavazást. Lássuk az eredményeket. 39-en szavaztunk. Ketten tartózkodtak. Hárman a zöld gombbal szavaztak. 34-en pedig a pirossal. The new member of Bureau, Mr. Zeller. Akkor én felhívnám eh, az elnökség új tagját, Zeller urat, hogy csatlakozzon hozzánk a pódiumon. Foglaljon helyet. Chair. Hello. Congratulations. Thank you for a good cooperation. Okay, we continue now. Akkor most folytatjuk a munkát, mégpedig a negyedik alelnökünk jelölésére kerül most sor. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony a szocialisták nevében olasz kollégánkat, Andrea Kozelénot szeretném javasolni. Öt évet dolgozott sikeresen a szakbizottságunkban már, és azt gondolom, remélhetőleg igen jó alelnöke lesz majd ennek a szakbizottságnak. Elnök asszony köszöni. Van-e más jelöltség? Tessék! ugyanazon okokból, mint eddig. Bill Letteridge-et szeretném a frakcióm nevében jelöltetni negyedik alelnökként is. Amennyiben az eljárási szabályzat erre lehetőséget nyújt. Igen? Ha igen, akkor igen. Ha jól tudom, erre lehetőség van. Elnök asszony. Két jelöltünk van tehát a negyedik alelnöki pozícióra. Az első Kocolino kollégánknak ö, szól, a második pedig Etheridge úrnak. Elnézést, kérdezi az elnök asszony. Elnök asszony, amennyire én tudom, már szavaztunk az, e, az előző két alkalommal leszavazták ezt a jelöltet, nagy többségében leszavazták az előző jelöltet. A szabály nem írja azt elő, hogy most újra megint ugyanazt a nevet jelöltként nevesítjük, és megint szavazunk. Most örökkön örökké folytatni fogjuk ezt, elnök asszony. Megértem, de az én szabályaim sajnos nem szólnak erről. Arról, hogy ugyanazon személyt hányszor lehet jelöltként nevesíteni. Különböző pozíciókra különböző nevek hangzanak el, de vannak kollégák, akik ugyanazt a nevet mm, ö, ö, jelölik ki újra és újra. Én azt gondolom, hogy most a negyedik alelnöki pozícióra a büróba két jelöltről szavazzunk, zöld gombbal fogunk szavazni. Kocolino úrra. Kocolino úrra hangzik a javítás a teremből. A piros gombra pedig azok nyomjanak, akik Eteri Gyurat szeretnék negyedik alelnökként látni. Kérem, szavazzanak! Okay, are we ready? Rendben? Készen vagyunk? Akkor lezárom a szavazást. Nézzük meg az eredményt. 37-en szavaztak. Egyetlen tartózkodás mellett 32-en alázatott szavazatokból Kocolino újra zöldel szavaztak, négyen pedig Etheridge úrra adták le szavazatukat, úgyhogy Kocolino úr, kérem fáradjon ide a büróba. Um, with this final step, we finalize... Ezzel az utolsó lépéssel lezártuk az elnökség tagságának szavazatáról szóló folyamatot, és azt szeretném még önöknek elmondani, hogy van itt még egy tájékoztatás az első rendes eh, regiszakbizottsági ülésre, Július 23-án 3-tól 6.30-ig fog tartani, 24-én pedig reggel 9-től 12.30-ig fogunk Brüsszelben ülésezni kétnapos ülésen, és az, hogy melyik teremben találkozunk, majd arról még később tájékoztatunk, mindenkinek sok szerencsét kívánok!